Okay, friends. Now we'll start the... Elkezdjük a mai ülést. Kérem foglaljanak helyet. First item of the... Az első napi rendi pont a napi rend elfogadása. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor ezt eh, elfogadottnak tudom nyilvánítani. A szeptember harmadikai ülésnek, jegyzőkönyvének az elfogadása a következő napi rendi pont. Announcements. A kettes pont az elnök közleményei. Minden nyelven van tolmácsolás, kivéve a finn, a horvát és a máltai. Tehát akkor vannak kivételek. De minden a horváttal különben sem olyan a helyzet, mint a többivel. A pottagokat illetően van változás. Jimenez kolléga lemondott. Tanya González téma most már parlamenti képviselő, és ő lett akkor a pottag a foglalkoztatási bizottságban. És Tomás Szabaszki eh, akkor a továbbiakban nem pottag. Ezen kívül A tagoknak, képviselőknek most lehetősége van a digitális aláírás eh, alkalmazására, vagy egy smart cardot, egy intelligens kártyát, vagy pedig egy pint használhatnak, ugyanis ennek az digitális aláírásnak nagyon sok előnye van, eh, biztonságot jelent, mobilitást jelent, és ahhoz, hogy használhassák ezt a digitális aláírást, egyenként személyesen kell vagy egy PIN kódot kérni, vagy pedig egy smart cardot. Ezzel, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást és a PIN kód kérésének a lehetősége már a weboldalon rendelkezésre áll. Ezen kívül bemutatják a weboldalon azt is, hogy hogy kell az elektronikus aláírást használni, digitális aláírást, és novemberben lesz egy előadás erről, és e-mailben majd a meghívót is megkapják. Ha vannak kérdéseik ezzel kapcsolatban, akkor a titkársághoz forduljanak. Hármas napi rendi pont, mint már mondtam korábban, a jegyzőkönyv ülése elfogadása, tehát nincs, nem volt ellenvetés, és akkor elfogadottnak nyilvánatjuk. És akkor jön a négyes napi rendi pont, a foglalkoztatási és szociális aspektusok az Európa 2020 stratégiában. 2010 óta a munkanélküli polgároknak a száma, vagy pedig akik a szociális kirekesztés veszélyvel állnak szemben, azoknak a száma emelkedett az Európai Unióban. A bizottság előrejelzései szerint további 15 millió állampolgára szükség van ahhoz, hogy elérjük a 75%-os foglalkoztatási célkitűzést, amely az EU 2020-as stratégia része. Ez azt jelenti, hogy 16 millió a foglalkoztatott állampolgár lesz. Ezen kívül vannak eltérések a foglalkoztatási rátában a különböző tagállamok között, és a régiók között is. Ezt mindannyian tudjuk, és ez majd társadalmi egyenlőtlenségeket fog okozni hosszú távon. Épp ezért a szakbizottság nevében kérdéseket tettem föl a bizottságnak és a tanácsnak, és pedig azt illetően, hogy hogy akarnak erre a kihívásokra válaszokat találni. Ezeket a kérdéseket az anyagukba beletettük. A kérdés az, hogy egyet érte a tanács és a bizottság, hogy az a gazdasági válság a költségvetési konszolidációval együtt azt az eredményt hozta, hogy az európai 2020-as foglalkoztatási és társadalmi eh, célkitűzések eh, irányában csökkentett eh, beruházások történtek. A második kérdés az, hogy az országspecifikus ajánlások miért nem szólítják fel a tagállamokat arra, hogy ambiciózusabb kötelezettségvállalásokat tegyenek a nemzeti reformprogramokban, amelyek elegendőek a 2020-as célok elérés, eléréséhez. Három, a bizottság gondolta arra, hogy az EU költségvetésnek a hozzájárulását növelje ahhoz, hogy a 2020-as foglalkoztatási és szociális célkitűzéseket elérjük. Négy, a bizottság és a tanács, vagy a tanács egyetérte azzal, hogy a foglalkoztatási és szegénység csökkentési célkitűzéseket épp olyan kötelezővé kell tenni, mint a költségvetési konszolidáció célkitűzéseiket azért, hogy a társadalmi szempontok épp olyan fontosak legyenek, mint a makroökonomiaiak. Az utolsó kérdés a pedig az, hogy a tanács hogyan képzeli el, hogy növeli a szociális partnerek bevonását a tagállamok szintjén ahhoz, hogy sikeresen vég, végre tudják hajtani az EU 2020-as stratégiákat. Egy állásfoglalás tervezetet is összeállítottam ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, ahol a figyelembe vettem a megjegyzéseket és a hozzájárulásokat. Nos, akkor most a képviselők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 English. Uh, I can't hear anything here. Is there a problem with the English? Van-e tehát probléma az angol tolmácsolással? Akkor újra kezdjük. Köszönöm szépen, tehát még egyszer, elnök asszony, mi az európai szociáldemokraták úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó tervezet. Három pontot tartunk különösen fontosnak a e kérdéskörben. Egyrészt az eredményjelző táblát vagy a scoreboardot kötelezővé kell tenni, máskülönben szociális előrelépést nem fogunk tudni elérni Európában. Másodszorban biztosítanunk kell, hogy a szociális beruházásokat kizárják a deficit határokból, ne a deficithez számolják, ezt különböző külső szakértők is felmutatták, hogy a takarékossági politika nem tud egyszerre jó munkahelyeket teremteni. Harmadsorban a foglalkoztatási politika is nagyon fontos, de ugyanakkor a szociálpolitikai szempontról nem szabad megfeledkeznünk a tagállamokban. Hiszen a szegénység felszámolását szolgáló célok legalább olyan fontosak, mint a foglalkoztatási célok. Thank you, uh, David Kárpát. Köszönöm szépen, David Káza. Semmi hozzáfűzni valóm nincsen. Módosítókat fogunk benyújtani, amikor eljön az ideje. Csupán ennyit akartam mondani. Köszönöm, Káza úr. McIntyre képviselőm. Az ECR frakció nevében valaki más, McIntyre képviselő helyett? Madam Hart, but... Uh, Madam Harkin. I'm... Um, Harkin asszony. Nem látom, hogy hol ülja. Itt van, itt van. Parancsoljon rövidre foghatom magamat, hiszen mi is elkészítjük a módosítóinkat. Csak egy vagy két kérdésem van csupán, és elnézést, hogy meglehetősen gyorsan, távirati stílusban megyek végig ezeken a kérdéseken. A hetedik bekezdésben a mutually agreed contractual arrangementekről van szó, közösen megállapodott szerződéses viszonyokról van szó, Kérdezem, mit jelent ez a fogalom? Másodszorban a második bekezdés, a kilencedik bekezdésben a infrastruktúrális igényekről és a beruházási igények növekedéséről van szó. Azt gondolom, hogy a kutatásfejlesztés, a zöld munkahelyek eh, kérdésében kellene ezt konkretizálni. Aztán a tízes bekezdés nehézséget okozhat, hiszen itt Arról beszélünk, hogy bizonyos a nemzeti deficit kalkulációból bizonyos beruházásokat kivennénk. Azt gondolom, hogy ez ebben nagyon nehéz lesz, ha nem lesz lehetetlen megállapodásra jutni az egyes frakciók között. 15-ös bekezdés. A relatív szegénység indikátoráról beszél ez a bekezdés. Nem egészen értem, hogy ez mit jelentene. Értem én egyrészt, hogy mit jelent, másrészt nem tudom, hogy létezik-e, létezhet-e egy ilyen indikátor egyáltalán, és hogy valaha már használták ezt. Egyetlen észrevételem egyéb iránt pedig a szóbeli kérdésekre vonatkozik, mi szerint, hogy uh-huh, szóval az EU 2020-as stratégia foglalkoztatási szociális aspektusairól beszélünk, tehát ahelyett, hogy azt mondanak, does the commission agree, beleegyezik -e a bizottság, mondjuk azt, does the commission consider, figyelembe veszi-e a bizottság. Ez csak néhány tényleg távirati stílusban elmondott észrevétel volt. Köszönöm is, elnök asszony. Köszönjük. Címer asszony, a GUE részéről. Köszönöm szépen. Frakcióm nevében én is támogatni tudom ezt a tervezetet. Úgy gondolom, hogy a tervezet megfelelően fogalmazza meg a prioritásokat, és azt is világosá teszi, hogy a jó minőségű foglalkoztatás kérdésem és a szegénység elleni harc kérdése szorosan összefüggenek egymással, ezért egyetértek a pontok ilyetén való megosztásával. Hárkin asszonyt hagy emlékeztessem arra, hogy képviselőtársam a 15-ös pontra kérdezett rá az előbb, a relatív szegénység indikátorára. Hát az elmúlt ciklusban többször beszélgettünk erről. Emlékeztetni szeretném önt arra, hogy az Európai Unió aláírta egy nemzetközi szerződést, amelyben nyilatkozik a relatív szegénységről, és el is magyarázza, hogy hogyan értelmezi ő ezt az indikátort. Ez az indikátor, ez a mutatószám, a nemzeti átlag bérekre és keresetekre, illetve az átlag háztartási jövedelmekre épít. A szegénység elleni európai év kapcsán döntöttünk erről, és az EU tagállamok akkori tagállamai amellett kötelezték el magukat, hogy három indikátor mellett dönthetnek. Itt pedig a 15-ös bekezdésben azt kérjük, hogy ne válogathassanak az indikátorok a mutatá, mutatószámok között, hanem egy mutatószámmal számolja minden tagállam, hiszen különben összehasonlíthatatlanak lesznek a különböző mutatószámok, és így nem tudjuk megállapítani akár a Lisszaboni stratégia, hasonlóan a Lisszaboni stratégiához, hogy elértük a célunkat vagy sem. Uh, thank you. Köszönöm, Jean Lambert. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy-két pontot már Harkin képviselőtársam is felvetett, melyet én is el akartam mondani. Úgy gondolom, hogy a beruházás befektetési kérdésnél fontos, hogy arra gondoljunk, hogy a jövő zálogat biztosító munkahelyekre fektessünk be. Egyébként köszönöm az energiahatékonysági intézkedést, mármint azt, hogy lekapcsolják a fényeket. Egy szóval az állásfoglalásunkban pontosan tudom, hogy a mi szakbizottságunk a foglalkoztatási és szociális szempontokra fog koncentrálni, de úgy gondolom, hogy a többi dimenzióra az EU 2020-as stratégia további dimenzióira is ki kell térni, nem csak az integratív, az inkluzív növekedésre, hanem például az intelligens növekedés szempontjára is, hiszen ennek egy koherens stratégiának kell lennie. Ami pedig a 15-ös bekezdést illeti, a szegénységi indikátort, azt gondolom, hogy érdekes munka zajlik éppen az európai minimum income hálózatban, vagy minimális jövedelem kérdését vitató hálózatban valószínűleg lesz egy relatív és lesz egy abszolút szegénységi mutatószám, és egyelőre az abszolút az, ami számít, amivel általában számolnak. Ahogyan Gabi Zimmer mondtam, Jelenleg a tagállamok választhatnak az egyes indikátorok között, hogy melyeket használják. Éppen ezért egy sor módosítóval élünk majd. Köszönöm, Simon úr. Thank you. Uh, so, sometime... Köszönöm szépen. Nos, néha hogyha valami annyira elrontott és annyira téves, vannak olyan dolgok, amiről már nem is érdekes, érdemes beszélni. Nos, a deficit és a hiány kritériumok kötelező érvényűek és fájdalmas szankciókat vet ki az Európai Bizottság arra, aki megsérti. Miközben az EU 2020-as stratégia az egy stratégia, amely ambíciókat tartalmaz majd, és a büntetések nem lesznek fájdalmasak. Ez pedig oda vezet, hogy hogy nem tudunk elérni egy olyan, hogy elfogadhatatlan egy olyan unió, amely csak a pénzügypolitikában veszi komolyan a céljait, és a szociális normák betartatásánál pedig nem veszi ennem magát sem komolyan. Köszönöm szépen, Szájnon úr! Pirinski képviselő. Thank you, Madam Chair. Uh, just a word on paragraph 10. Egy észrevétel a tízes bekezdésről, az állásfoglalás indítvány tízes bekezdéséről. Harkin képviselőtársam beszélt erről. Azt mondva, hogyha bizonyos beruházásokat kiveszünk a nemzeti deficit célok alól, akkor ezzel nagyon megnehezítjük a dolgunkat. Arra kérem a kollégákat, fontolják meg, hogy mi volna a legmessze menőbb rugalmas javaslatuk. Az én módosítóm a 13-as bekezdésre vonatkozik, és éppen arról beszél, hogy az oktatás, kutatási, innováció és a versenyképes szakmák képzésére vonatkozó képzés céljait, hogyha kivesszük a célok alól, akkor a közkiadások nettó növekedését nem kellene beszámítani a deficit célokba. Persze lehet, hogy attól félnek mások, hogy ezzel megnyitjuk az ajtót a költségvetési felelőtlen, a felelőtlen költségvetési politika előtt, de mi nettó növekedésről beszélünk, a már meglévő deficit célokba figyelembe vett növekedési célokhoz képest, a bázisévhez viszonyítva. Mit is akarok mondani? Azt akarom kérni azoktól a kollégáktól, akik számára elfogadhatatlan, hogy ilyen módon gondolkodjanak, hogy legalábbis ne zárják ki teljesen a lehetőségét, hogy támogassák ezt a lehetőséget, hiszen ez alapvető fontosságú, máskülönben hogyha nem biztosítunk a költségvetési deficit célok tekintetében kellő rugalmasságot, akkor ez csak írott malaszt marad, de nem sikerül majd elérni a céljainkat. Mr. Mann. Mann úr. Á, ah, Thomas Mann. Köszönöm szépen, már éppen meg is oldódott a kérdés. Uh, Mrs. Sander. Merci. Euh, alors, dans, dans le projet de résolution, ce... Nos, az állásfoglalás tervezet több lehetőséget biztosít a szegénység csökkentésére a fiatalok és a kirekesztettek esetében. Szeretnék emlékeztetni arra, hogyha egy jogi keretet részesítünk előnyben, és a vállalkozási kedvet, az is segítene a fiatalok helyzetének a javításában. Uh, thank you, uh, Mr. Uh, Balas. Köszönöm szépen. Válasz úr következik. Merci. Euh, Köszönöm szépen, két megjegyzéssel érnék. Az első a hetes bekezdést illeti. Itt ebben vannak olyan dolgok, amelyet nem igazán értek, hiszen itt egy szerződéses módszerről van szó, a bizottság, illetve a kormányok, illetve egy kötelezettség kapcsán, és szerintem az Európai Parlamentet, illetve a tagállamokat is ide kellene venni. Legalábbis ez itt félreérthető a bekezdésben. Szerintem egy kicsit pontosítani kellene a szöveget, hogy pontosan itt miről van szó. Félreérthető a szöveg. És a második megjegyzésem a beruházásokkal kapcsolatos ezeknek, ezeknek átláthatóbbaknak kell lenniük, és megfelelő kritériumokat kell alkalmazni. Nézzük meg, hogy hogyan is fogalmazzuk meg ezt a kérdést a nemzetközi intézmények kapcsán. Ugye itt a tanúsított intézményekről van szó, a baloldaliokról, például a, a Fond Internationalról. Hogyha reformokat vezetnek be, nem biztos, hogy ezt kompenzálják majd a beruházások, tehát itt ez recessziót vonhat maga után. Ez egy központi bank esetében ö, rendben lehet, azonban ö, bizonyos projektek esetében nem. Ez azt jelenti, hogy a, a saját gazdasági helyzetünket figyelembe kell venni, és ez alapján kell megfogalmazni az álláspontunkat. Köszönöm. Hírekkel úr következik. Köszönöm szépen. Először is köszönöm Úszkop kollégának ezt a jó állásfoglalás indítványt. Az Európa 2020-as program az EU foglalkoztatási és növekedési stratégiája. De kérdezem én, hogy megteszünk-e mindent annak érdekében, hogy ez a stratégia ne halljon el úgy, mint a Lisszaboni stratégia. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a növekedést elérjük. Öt alapcélról van itt szó, a foglalkoztatás, a kutatásfejlesztés, klíma és energia, oktatás, szociális integráció és szegénység elleni harc. Hét vezér kezdeményezés van, innováció, digitális gazdaság, foglalkoztatás, ifjúság, iparpolitika, szegénység elleni küzdelem és forráshatékonyság. Erőforrás hatékonyság. Az Európa 2020 stratégia lényege a közös belső piac. Ebből ered, hogy több munkahely jön létre, ám mindennek a stratégia szociális aspektusaiban is meg kell jelennie, hiszen csak így érhetjük el azt a szociális többletértéket, melyet el szeretnék kérni. A családpárt Európa parlamenti képviselőjeként amellett érvelek, hogy a demográfiai szempontot is megfelelően figyelembe vegyük, hiszen előregedik az európai lakosság, csökken a születési rátam, megváltozik a lakosság struktúrája, nő a migráció. Az EU már 2006-ban egy stratégiai anyagában a demográfiai megújulást a családok jobb helyzetbe hozása által próbálta elérni, azáltal, hogy a munka és a család jobban összeegyeztethető legyen. Ez a cél, amelyet figyelembe kell vennünk. A családpolitikai koordináció, valamint a családbarát politikák Európában egy európai családügyi stratégiában ölthetnének testet, amely a munkaerőpiac motorjává és az Európa 2020-as célok elérésének garanciájává válhat. Örülnék annak, hogyha sikerülne a demográfia és a család eh, szempontjait jobban figyelembe venni ebben a tervezetben. Thank you. Is there anyone from the... Köszönöm, kérdezem, hogy a bizottság kére szó. No. Uh, well, um, thank you for all your interventions. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Ez volt az első eszmecsere ebben a témában. Ami pedig a hetes bekezdést illeti, nos, azt hiszem, hogy majd vissza kell térnünk erre a témára. The motion for resolution. Az állásfoglalás tervezet, illetve a szóbeli kérdések a szakbizottság nevében kerülnek majd beadásra a novemberi plenárison. Szorít bennünket az idő, ezért a módosító javaslatokat csak a koordinátoroktól fogadjuk el a politikai frakciók nevében, tehát csak a koordinátorok nyújthatnak be módosítókat angol nyelven. I'll just give you the timetable. És akkor nézzük az ütemtervet. A a dokumentumok hozzáférhetőek. A szóbeli kérdés tervezete, illetve az állásfoglás tervezet szeptember 30-ai ülésünk témája. A módosítók beadásának határideje, tehát csak a koordinátorokat érinti ez, ez november 7-e. És hangsúlyozom, hogy angolul kell benyújtani ezeket. Október 16-án vitatjuk meg a módosítókat. A Foglalkoztatási Bizottság november 4-én fog szavazni erről a témáról, és a 24, november 24-27-i plenáris ülésen ö, kerül majd sor erre a témára. Tehát ez az ütemterv, és ahogyan hallottuk, egy nagyon fontos politikai nyilatkozat ez a szakbizottságunk részéről. Ezért nagyon köszönöm a hozzászólásokat. Valóban erről van szó, és még nagyon messze van az, amit szeretnénk elérni, és amit látni szeretnénk. Yes, you wanted the floor, please. Tessék, megadom a szót. Your name, Anna. Oui. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak annyit szeretnék mondani azzal kapcsolatban, amit hallottunk. Nagyon meglep egy, először is, hogy nem hangolták össze a módosításokat a koordinátorokkal, és hogy egy lang van engedélyezve, ugyanis ez azok számára, akik nem ismerik az angolt, az olyan, mint az übű király darabban a helyzet, tehát ez a legitimátusunkat kérdőjelezi meg az állampolgárok előtt. Köszönöm szépen a figyelmüket. Madam Zimmer. Ja, ich gebe zu. Zimmer asszony. Meg kell, hogy mondjam, hogy engem is meglepett ez a dolog is. Kérdeztem, hogy a koordinátorok döntöttek-e így, és ha igen, akkor tájékoztassanak erről beszélek bár angolul, meg is tudom fogalmazni a módosítóimat angolul, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy a képviselők saját jogát korlátozzák, ha mindez a koordinátorok körében kerül eldöntésre egyrészt, másrészt pedig, hogyha csak angolul fogalmazhatunk. Kérem, hogy magyarázzák ezt meg, hogy történt ez. Mindenképpen aggasztónak tartom ezt a jelenséget. Nos, minnyájunk számára meglepő ez, de hogyha tényleg befolyást akarunk gyakorolni a bizottságra és a tanácsra, mielőtt döntést hoznak, akkor a lehető leggyorsabban kell dolgoznunk. Tehát, hogyha meg akarunk fogalmazni valamit, amiben nagyon eh, hiszünk, eh, akkor persze van időnk a fordításokra, de hogyha azt akarjuk, hogy a döntésünknek kihatása is legyen, akkor figyelembe kell venni a két másik intézmény menetrendjét. Remélem, hogy önök is figyelembe tudják majd venni a menetrendet, és a független képviselők pedig természetesen szintén benyújthatják a felvetésüket, az inputjukat, de ezt angolul kell megtenniük. Yeah, and, and all the comments will, will be in the minutes. Egyéb iránt minden észrevétel, amit elhangzott, a jegyzőkönyvben fog szerepelni. Köszönöm szépen ezt a fontos eszmecserét és vitát. Ha pedig még egyszer mondom, nem csak beszélni akarunk, hanem hatást akarunk gyakorolni a bizottságra és a tanácsra, akkor bizony ilyen munkamódszerrel kell dolgoznunk, amiről beszéltünk. Remélem tehát, hogy ez elfogadható mindenki számára, de hát nincs mit tenni. Tovább lépünk az ötös napi rendi pontra. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9 és 10-es napi rendi pont, ez pedig nem más, mint a szavazás. While we are looking for our voting cards. Nos, keresse meg mindenki a szavazókártyáját, és mindeközben megnyitom, megnyitom, megnyitom a lehetőséget. Először is a jelentéstevőnek adom meg a lehetőséget Sergio Guterres Prietro úrnak, hogy szóljon, és aztán rövid hozzászólásokat várunk majd a jelentéstevőktől. Tehát, tessék, Prietr úr! Nagyon röviden, tisztelt elnökasszony! A kompromisszumokról szerettem volna beszámolni. Nagyon fontos jelentésről van szó, az egyik legfontosabbról az európai szemeszter kapcsán. Az ország specifikus ajánlásokról, és azt hiszem, hogy a szakbizottságunk első vitáján beszéltünk arról, hogy létfontosságú, hogy megfelelő üzenetet küldjünk a parlament tovább többi részének, illetve többi intézménynek, Európai Uniós intézménynek, és meghatározzuk, hogy a következő 12 hónapban mik a prioritások, mik a legfontosabb munkaterületek. Nagyon jó kompromisszumokat sikerült kötni, ezért köszönettel tartozom mindenkinek. 36 kompromisszumos módosító született. Ez azt jelenti, hogy óriási háttérmunka munkát jelent ez. és meghatároztuk a foglalkoztatás és szociális ügyek prioritását bár még törékeny a gazdasági fellendülés, van fellendülés, de ez törékeny, azonban továbbra is nagyon nehéz a gazdasági helyzet, a, fogla, a munkanélküliség magas, illetve a szegénységgel is számolnunk kell, és gyakran hiányzik a foglalkoztatás megfelelő minősége, ezért beszélünk a munkahelyi szegénységről, vagy munkaügyi szegénységről, azt kértük a Foglalkoztatási Bizottság nevében, hogy próbáljuk meg a minimális próbáljuk meg minimális garanciát adni a minőségre vonatkozóan, és ehhez strukturális reformokra van szükség. Annak érdekében, hogy a versenyképességet és a termelékenységet föllendítsük, miközben az európai szabványokat életben tartjuk, föntartjuk. A beruházásokat, illetve az innovációt, az oktatást is támogatni szeretnénk. Azt szeretnénk, hogyha ezáltal a gazdaságunk versenyképesebb lenne, de a társadalmi normáit, értékeit megőrizni. Munkaügyi reformokról is beszéltünk. Ezek olyan reformok, amelyek részben már megszülettek, és a, különböző, a különbözőségeket próbálják kizárni, például a fiatalok foglalkoztatását illetően, illetve a nők foglalkoztatását illetően. Azt kérjük a biztosoktól, hogy egy ambiciózus stratégiát állítsanak föl, több biztos területét összefogva. Szerintünk erre fontos, erre nagyon nagy szükség van ahhoz, hogy méltányos foglalkoztatást biztosíthassunk. Véleményünk szerint a bizottságnak, az egész testületnek ambiciózusnak kell lennie, és ragaszkodunk ahhoz, hogy két problémára valahogy megoldást találjanak. Egyrészt a bizottság, illetve a tagállamok találnak megoldást. Az első a fiatalok munkanélkülisége, a másik pedig a hosszú távú munkanélküliség problémája. Mind a kettő a szegénységet hozza, vonja maga után, ezért mind a kettőre oda kell figyelnünk. Köszönettel tartozom a frakcióknak a kompromisszumokért, gondolok itt különösen a Szociális Unióra, fontosnak tartom, hogy ez a szakbizottság, a foglalkoztatási szakbizottság ne tévesze szem elől, hogy mennyire fontos a szociális pillér megőrzése, a szociális modell megőrzése, akármilyen gazdasági, gazdaságilag akármilyen nehéz helyzetben vagyunk. Büszke vagyok tehát ezekre a kompromisszumokra, konkrétabban a KKV-kra, az iparosításra, a munkahelyteremtésre, illetve arra, hogy a demokratikus legitimitást próbáljuk biztosítani. Nagyon sokszor beszéltünk már erről, a gazdasági uh, koordinációra szükség van a különböző európai politikák között, és nagyon fontos az, hogy az állampolgárok úgy érezzék, megfelelően képviselve vannak a nemzeti parlamentekben, illetve az európai parlamentben. Sokat beszéltünk erről a témáról, és azt hiszem, hogy nagy, a nagy többség véleményét tükrözi most ez a jelentés, tehát még egyszer köszönettel tartozom a koordinátoroknak, a munkájukért, illetve a kompromisszumokért. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm, mondja az elnök. Fontáni asszony következik. Gracias, señora presidenta. No voy a añadir mucho. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nincs sok mondandóm, nem tudom nagyon kiegészíteni az elhangzottakat, szerintem elég jól összefoglalta a kompromisszumos módosítók lényegét, azonban egy valamit mindenképp szeretnék elmondani. Érdemes hangsúlyozni, hogy milyen nagyszerű ez a konszenzus, ez a kompromisszum, a néppárt nagy többségében támogatni tudja ezeket, egy-két apró kivétellel hangsúlyozni. Kívánom azt is, hogy minden frakció erőfeszítést tett a kompromisszum érdekében. Fontos lenne tehát, hogy átmenjen ez a jelentés. Megállapodásra jutottunk a kompromisszumok szellemében, ez pedig azt jelenti, hogy majdnem minden frakció támogatni tudja a jelentést. Ezt sikerült most itt megvalósítani, és ezért külön köszönettel tartozom a jelentéstevőnek. Tudom, hogy bizonyos esetekben kicsit másképp véglegesítette volna a jelentést, mégis külön köszönettel tartozom a kitartásáért, hiszen csak így lehetett kompromisszumot jutni, kompromisszumra jutni, és csak így lehet elérni azt, hogy például az én frakcióm is támogassa ezt a jelentést. Köszönöm, Bedejova asszony következik, mondja az elnök. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet mondok az együttműködésért, az jelentéstevők együttműködésért. A liberálisok a legtöbb kompromisszumot támogatni tudják. Természetesen van egy pár olyan kompromisszum, ahol nem született megállapodás ideológiai okok miatt. Mégis köszönöm az együttműködést, és Köszönöm a kiváló spanyol órát az árnyékjelentéstevő ülése során. Lambert asszony? Nincs hozzászólás részéről. Rinyerone Kári? Here? Nincs itt. Okay. Uh, Mr. Mann. Mr. Mann. Mann úr. Ähm, Egy kérdésem van. Mindenhol az szerepel, hogy kompromisszum, illetve a jelentéstevő tájékozt, támogatja, de nem tüntetik fel, hogy melyik frakció áll a kompromisszum mögött. Kérdezem tehát, hogy minden párt támogatja ezeket a kompromisszumokat, vagy pedig vannak-e különbségek a frakciók között? A dokumentumban ez nem szerepel. Például számomra az S és a T kompromisszum a 16-os bekezdésnél nagyon nehezen elfogadható, hiszen ez az automatikus stabilizátorokról szól, és voltak éppen ez az európai munkaerő munkanélküli biztosítás irányába tett lépés, már pedig ezt sok tagállam elutasítja, elutasítanám. Kérdezem tehát még egyszer, hogy megismételjem a kérdést, a kompromisszumok mögött minden frakció áll, vagy csak egy néhány is, hogyha csak egy néhány, fel kellett volna tüntetni. Látható Jó, látható ez a szavazólistáról, a frakciók hogyan képviseltetik magukat. Most akkor az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. De nem mindegyik árnyék jelentéstevő volt itt. De hát mindezt lehet látni a szavazólistáról. Now we'll start the voting. Akkor elkezdjük a szavazást. Remélem önök előtt vannak a szavazólisták.

Ha mindenki készen van, akkor elkezdjük. Jön az F-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. G kompromisszum mellette. Szót kér? Valami gond van a géppel? De kézzel is szavazhat. Tehát akkor a G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell. Nos, akkor most mégiscsak kell használni a kártyákat. Have you all voted? Yes, you have. Készen vannak? Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk két szavazat miatt. Yes, uh, we'll go to amendment 37. Akkor a 37-es módosító jön mellette Bocsánat, okofogyasztá válik. Negyvenegyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46 mellette ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük. Have you all voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Itt új gépünk van, azért kell ellenőriznem. 47-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas bekezdés, 52-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. I kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a J kompromisszum jön mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 66-os módosító, 67-es, bocsánat, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egy EPP e képviselővel több van. Lehet, hogy egy póttag is használta a kártyáját. Jó, elfogadtuk. El kompromisszum. mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. egyes, módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas bekezdés, 78-as módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem, elnézést, elutasítottuk. Ki 79-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. ennes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. O kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 95 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 96-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 97 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 101 mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Lezárom a szavazást. bocsánat, a zöld szín az, ami megtéveszt. Tulajdonképpen akkor elutasítottuk, amit a piros szín mutat, az a helyes. 98-as és 99 módosítók mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizni kell. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazattal több a zöld szín, tehát az most helyes. 102-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 103 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 109-es módosító. A 110-es és 111-es, tehát mind a három együtt, mert azonos módosítók, és ezért együtt kell róluk szavazni, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 113 mellette ellene ja, bocsánat akkor fogyottá válik tehát akkor 114 mellette ellene tartózkodás elutasítva 115 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 121 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizni kell. Lezárom a szavazást. A néppártban megint egyel többen vannak. Egy póttag is szavazott. 122, a 14 a bekezdés, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. R kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jean Lambert 130-as módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadva. S kompromisszum mellette, vagy S kompromisszum ellene tartózkodás ellenőrizzük, mert nem láttam igazából, hogy mi az eredmény. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezt azért látnom kellett volna. T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 139-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 137 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Sion Simon 138-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szállt 40 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 140-est. Lezárom a szabadást. Elutasítva. Szám 41. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. W kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor ellenőriz, megnyitom és lezárom. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. we are on um, amendment 161. 161-es módosító mellette 161-esről van szó. Mellette Még mindig a 661-esről van szó, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 162 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Százhatvanhárom mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. es módosító mellette, ellene, tartózkodás, el, elfogadva. 165 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 166 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. X kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elég világos volt. Egyes. Nem, az Y módosító, kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 174-es módosító mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem el, elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Igen, elutasítottuk. 175-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. De ha akarják, ellenőrizhetjük. Jó, ellenőrizzük, hogy valóban elfogadtuk-e. Megnyitom a szavazást, és lezárom. Elfogadtuk. Z kompromisszum, és van ehhez egy szóbeli módosító. Van-e ellenvetés a szóbeli módosítóval kapcsolatban? Nincsen. Jó? Tehát akkor a mellette, a Z kompromisszum mellett először nézzük meg, hogy van-e probléma a szóbeli módosítóval kapcsolatban, tehát akkor be kell először mutatni a szóbeli módosítós, és usán, utána kell szavazni a kompromisszumról. Ez rajta van a szavazó listán, tehát hogyha nincsen ellenvetés, akkor lehet szavazni róla. Ez benne van a szavazólistában. Mivel nem volt és a szóbeli módosítóval kapcsolatban, akkor szavazunk erről a módosítóval, a szóbeli ö, ö, módosítóval együtt. Tehát természetesen az öndöntése, de először bemutatják a szóbeli módítisítót, szavazunk róla, és aztán a kompromisszum van. Hát én legalábbis így értettem ezt a, az eljárást. Elnök, nem. Rita Steinbergnek adok, adok szót. Az SND frakció ellenzi ezt a szóbeli módosítót. Madam Chair, Madam Chair, now we cannot do um, this. You have uh, asked whether there were any objections. Elnök asszony, megkér, feltette a kérdést, hogy van-e ellenvetés a szóbeli módosítóval kapcsolatban, és aztán elindítottuk az eljárást. Nem lehet visszatérni lehet ellene szavazni, de a szóbeli módosító bemutatása ellen nem lehet szavazni, nem lehet ellenvetése. Uh, Jó, akkor az elejéről kezdjük. Van-e ellenvetés a szóbeli módosítóval kapcsolatban? Yes. We need more than three objections. Több mint három ellenvetésre van szükség. no. I think, Mr. that we have... Káza úr, azt gondolom, hogy sikerült megoldást találnunk. Szavazunk tehát a Z kompromisszumról. És ezt a szóbeli módosítóval módosított formájában tesszük meg, és ilyen módon ön, mint bármikor, mellette szavazhat, vagy pedig ellene is szavazhat. Ez jogában áll. Azaz tehát a Z, mint Zoltán kompromisszumról folyt, szavazunk. A szóbeli módosítóval módosított formájában? Igen, mondja az elnök. Tehát ki támogatja ezt így? Ki szavaz nemmel? Tartózkodott-e valaki? Hát ezt ellenőrizzük le. Uh, the vote is closed. Lezárom a szavazást. It's carried. Elfogadtuk. Tovább is lépünk. Mégpedig, megmondom mindjárt, hogy hova. A 178-as módosítóhoz. A 187-es módosítóhoz javít a tolmacs mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 188 mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 189 kitámogatja. Ki ellenzi? kitartózkodott, elfogadtuk. A a kompromisszum mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. A B kompromisszum mellette. Ellenem tartoskodás, elfogadtuk. AC kompromisszum, ki van mellette, ki van ellenem, tartoskodott, elfogadtuk. Amendment 204. 204-es mellettem, ellenem. Elutasítva. 205 mellettem. Ellenem. Tartuskodás. We'll check ellenőrizzük ezt le. 205. Tehát a 205-ösről megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es bekezdéshez rendelt 206-os módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is le. Uh, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 211-es. Mellettem. Ellenem. Ki Hát, mondjuk azt, hogy elutasítva. De inkább ellenőrizzük le. The vote is open and... Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Juta még, Juta még leadja a szavazatát. Elutasítva, mindenképpen elutasítva. Hmm. Okay, we are on um, amendment 210. 210 ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. Nem, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Azaz, hogy elutasítjuk, javít az elnök. 207-es, nem, javít az elnök, hanem már is a 212-esről szavazunk. 212-es kitámogatja. Ki ellenzi? kitartózkodott, elfogadva. Uh, compromise AD. Uh, AD kompromisszum mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. AE kompromisszum mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. Amendment 220. Uh, Lássuk a 220-ost. Mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 222-es, mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. AF kompromisszum kitámogatja. Ki ellenzi? Kitartózkodott, elfogadtuk. AG kompromisszum kitámogatja. Those against ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 238-as módosító ki támogatja? Ki ellenzi? Kitartózkodott? Elfogadtuk. A H kompromisszum ki támogatja? Ki ellenzi? Ki ez, aki tartózkodott? Elfogadtuk. 242-es, ki támogatja. Tehát a 242-esről szavazunk, ki támogatja. Ki szavaz nemmel, ki az, aki tartózkodott. Csekk, ellenőrizzük le. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 243-as kitámogatja. Ki ellenzi? Kitartóskodott. Ellenőrizzük ezt le. The vote is open and the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 244-es. Ki támogatja a 244-est? Ki az, aki ellenzi ezt a módosítót? Ki az, aki tartózkodott? Ezt elfogadtuk. 246-os. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elutasítva. 247-es. Mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 248 mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 249 mellettem ellenem tartózkodás elfogadva. 250 mellettem, ellene tartózkodás, elfogadva. 252-es, mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 253-as, kitámogatja ki szavaz nemmel, ki az, aki tartózkodott, ellenőrizzük le. The vote is open. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 251. 251. Mellettem. Ellenem tartózkodás elutasítva. 254 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 255 mellette, ellene, ő tartózkodás elutasítva. Nem, ellenőrizzük le a 255-öst. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes módosító. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. A kompromisszum, a, az a kompromisszum. Ki támogatja az a kompromisszumot? Ki van ellene? Tartózkodott-e valaki? Amendment 4. Those in favor. Elfogadtuk négyes módosító mellette, ellene. Tartoskodás. Elfogadtuk. Ötös módosító. Nem, ez okafogyottá vált. Hetes módosító. Ki támogatja a hetes módosítót szavazatával jelezze? Ki az, aki nem szavaz szavazatával jelezze? Ki az, aki tartózkodott a szavazástól? Ellenőrizzük ezt le. The vote is closed. It's rejected. Elutasítottuk. Nyolcas. Nyolcas módosító. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences módosító. Ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. Lássuk most a tízes módosítót. Ki ez, aki támogatja szavazatával a tízest? Ki ez, aki nemmel szavaz a tízesre? Van-e valaki, aki tartózkodott? Elutasítottuk. B. Kompromisszum. Ki támogatja? Ki van ellenem? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 15-ös módosító mellettem, Mellenem. tartózkodás elutasítva. 17-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 19-es. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-as módosító, ki támogatja? Ki van ellenem? Tartózkodás. Elfogadva. 22-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 22-es. Elfogadtuk egyel. C kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. D kompromisszum mellette ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellettem, ellenem. Elfogadtuk. E kompromisszum mellettem, ellenem. Elfogadtuk. 34-es. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Végezetül pedig a végszavazás, név szerinti szavazás. But it doesn't work. The machine doesn't work. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Negyvenegyen mellette, öten ellene, négy tartózkodással gratulálunk az előadónak.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 az a munkaidőszervezésről fogunk szavazni, név szerinti szavazással, tehát géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást. Tehát munkaidőszervezés egyes szempontjairól van szó a belvízi hajózási ágazatban. Továbbra is nyitott a szavazás, és most lezárom a szavazást. 39-en szavaztak mellette, elfogadtuk. Következő az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap. Uh, Mielőtt szavaznánk, van egy szóbeli módosító Maria Rénától. Tessék. Maria Réna nevében azt kérem, hogy a kilencesnél töröljük a zárójelben lévő szavakat. Tehát a kár angolul autó szótól a windmill angolul szélkerékig törőjük ki, hiszen nem kívánatos, hogy az országokat egymás ellen kijátszuk. Okay, we'll vote on... Rendben. Szavazunk tehát a módosítóról, a szóbeli módosítóról. Név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Tehát egy törlésről van szó. Maria Réna részéről. It's, it's a vote on, Tehát a, az egész véleményről szavazunk, módosított formájáról a véleménynek. Those in favor? Ki van mellette? mondja az elnök, aztán javítja, hogy lezárja a szavazást. 41 mellette, ketten ellene. Következő. A következő, és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, Belgium. Név szerint szavazunk itt is. Igen, tessék. és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nézzük, a... van egy levél, a levélről fogunk most szavazni, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Yes, uh, we uh, have a vote on uh, Car seat. Belgium. Erről is szavaznunk kell. szintén az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról van szó, tehát a Karcik Belgium, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ez volt az utolsó, ugye? Igen, köszönöm szépen. A következő ülésünkre október 16-án kerül sor, akkor találkozunk. Köszönöm szépen a mai munkát mindenkinek. Köszönöm.